Uh, Jó reggelt kívánok! Azt javaslom, hogy kezdjük a munkát. Egy nyilvános meghallgatással kezdjük, Belarus gazdaság és politikai helyzete. Az első témánk, három barátunk van itt Belarusból, Alexander Milinkievics, aki Szaharov díjas, ahogy tudják, a 2006-os elnökségi választás ellenzéki jelöltje volt. Üdvözlöm Arkadi Moseszt. Ő a Finn Nemzetközi Helsinki Kutatóintézet képviselője. A keleti partnerséggel foglalkozik, ezen kívül Elio Eliodoro Temprano Arroyót is üdvözlöm. Ő a gazdasági és pénzügyi ügyek főigazgatóságát képviseli az Európai Bizottság részéről. Mindenki tudja, hogy a helyzet Belarusban változik, és úgy gondolom, hogy megfelelő időben vagyunk, hogy meghallgassuk a szakértőket és megvitassuk a helyzetet. Szeretném Boris Starasukat is üdvözölni. Velünk van, nemrég találkoztunk vele, és nagyon örülök, hogy ő is részt vesz ebben az eszmecserében. Most szeretném Paleckis úrnak, kollégánknak átadni a szót. Ő a Belarusszal foglalkozó munkabizottság jelentéstevő. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves belarusz vendégeink! A belarusz ellenzék véleménye mindig nagyon fontos lesz az Európai Parlament számára. Ezért is gyűltünk össze ma itt, hogy megvitassuk az ország gazdasági, politikai, szociális tendenciáit. A parlament ajánlásokat fogalmazott meg a Belarus felé irányuló politika tekintetében. Itt 55 szavazattal megszavaztuk, csak egy ellenszavazata volt ennek az ajánlásnak. Az ajánlás erős jelzést küld. A tartalma az, hogy nem fordítunk hátat Belarusnak a évek óta tartó feszültségek ellenére sem. Sajnos nem tudjuk a kapcsolatainkat szorosabbá tenni. Ez elsősorban a belorusz elnök felelőssége. Azonban eh, látunk mégiscsak politikailag motivált eseményeket az országban. 2013 és 2014 első hónapjaiban a belorusz kormány folytatta elnyomó politikáját, a civil társadalom képviselőjét megfélemlíti, embereket bocsát el munkahelyéről, korlátozza a külföldre történő utazásokat, és az aktivistákat elég gyakran börtönbüntetéssel sújtja. Több aktivistát ítéltek börtönre az ukrajnai orosz beavatkozás miatt. Ukrajna helyzete most ismét a térségre irányítja Európa figyelmét. Így eh, Belarusziában eh, is természetesen érdekeltek vagyunk a demokrácia létrehozásában. Nem sokára helyhatósági választások lesznek. Azt látjuk, hogy eh, a választási törvény változásai, amelyeket 2013-ban szavaztak meg, megnehezíti az ellenzék képviselőinek, hogy részt vegyenek a választásokon. A Vilniuszi csúcs azonban valamennyi lendületet adott az EU és Belarus közötti együttműködésnek. Nagyon nehéz most előre jelezni, hogy igazából mi is lesz, hogyan alakul a helyzet. Nagyon fontos, hogy eh, az összes kaput, sőt ablakot is nyissunk, hogy az emberek kapcsolatban maradjanak egymással a belorusz és az európai emberek. Reméljük, hogy a társadalom megváltozik, és a változás csak is akkor érhetjük el, hogyha több a kapcsolat az Európai Uniós polgárok és a belorusz polgárok között. Kritikusan kell viszonyulnunk a belarusz hatalomhoz. Az Európai Uniónak a fő célkitűzése az, hogy támogassa a civil szervezeteket, az üzleti életképviselőit, hogy egyre inkább részt vegyenek a modernizálásról szóló párbeszédben. Nagyon fontos a reformok végrehajtása az országban. Ez a gazdasági és szociális reformokat is jelent alapvető fontosságú, hogy eljutassuk a belarusz polgárokhoz az Európai Unió politikájáról szóló üzeneteket. Javítanunk kell az információs stratégiát. Az Európai Parlament ajánlásaiban olvashatjuk, hogy eh, ki kell értékelni, hogy eh, az Európai Unió restriktív politikája bizonyos belarusz politikusok ellen milyen hatásokkal járt. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy a szankcióinknak van-e valamilyen hatása. Hogy hozzájárultak-e az ország fejlődéséhez. Ukrajna példájából látjuk, hogy az Európai Unió nem tudta megfelelően kiértékelni Ukrajna helyzetét, Ukrajna különleges státuszát. Brüsszel elvben ugyanazokat az integrációs lépéseket javasolta, mint Grúziának, Moldovának, Macedóniának és egyéb szomszédországoknak, úgy, hogy nem vette megfelelően figyelembe ezeknek az országoknak a történelmi helyzetét, azokról az országokról van szó, amelyek az Európai Unió és Oroszország között vannak. És Belarusziában is ugyanúgy figyelnünk kell ezekre a dolgokra. Köszönöm. Thank you very much. Now, because we have a... Köszönöm szépen, mivel logisztikai problémákkal küzdünk, Temprano úrnak korábban el kell ugyanis mennie, legalábbis ezt a tájékoztatást kaptam, éppen ezért arra kérném, hogy ő Számoljon be nekünk most Belorusszia gazdasági helyzetéről, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy, hogy Belarus megint csak nagyon komoly makroekonomiai kívásokkal kell, hogy szembenézzen, miután csak komoly kigazításokat eszközöltek 2011-ben, 2011 első felében, amikor az azt megelőző pénzügyi válságra reagáltak. Ez azóta sajnos megint újra súlyosan romlott a helyzet. Két év alatt a fizető mérleget, a fizetési mérleg 15%-os deficitjét sajnos nagyon magasra sikerült feltornázni, és most ismét nagyon-nagyon komoly és fenntarthatatlan a GDP 10%-át kitevő deficitről beszéltünk, és az elmúlt év során komolyan súlyos volt a helyzet, amikor az 0,9%-a tett ki csak GDP arányosan a gazdaság növekedése, és ez évben tovább lassult még ez a növekedés. És hát úgy tűnik, hogy az előző évhez képest még akár mínuszba is fordult a növekedés, januárban, februárban ebbe az irányba mutattak a szám, és hát itt 7 és 0,7-0,5 százalékos növekedésről beszéltünk. Ez még inkább bonyolultabbá teszi a helyzetet, és hát számos tényező áll ennek a hátterében, hiszen a legnagyobb kereskedelmi partnerek, ugye Ukrajna, Oroszország esetében is lelassult a gazdaság, még az ukrán válság előtt megkezdődött ez a folyamat. Az eurozóna is ugye fontos kereskedelmi partnere a belarusz köztársaságnak, és hogy ott lelassult a gazdaság, ez is hozzájárult. És hát nagyon gyorsan növekedtek az elmúlt évben a bérek, a fizetések, így kevésbé vált versenyképessé az ország. 2011-ben Belarus ugye leértékelte a valutáját, és az akkor szerzett előnyök azonban most már elvesztek a versenyképesek tekintetében, újra nagyon rosszul áll a színája az országnak, és hát Oroszországgal kapcsolatban ugye a vegyipar, a kálium műtrágy esetében komoly kereskedem háborúba is bocsátkozott Belarus, és hát a külső finanszírozási lehetőségek egyre bonyolultabbá, nehézkesé válnak, és 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben nagyon komoly visszafizetésekre kell felkészülni az országnak, a nemzetközi valuta alap felé is, ugye segélyeket vissza kell fizetni, de számos más eh, nemzetközi kötvény eh, kiadással kapcsolatos adósságot is törleszteni kell. 5-6 milliárd eurós összegekről beszélünk, ennyivel fog nőni az adósság halmaza az országnak, tehát a korábbi ez képes ennyivel romlik a gazdasági helyzet, és tulajdonképpen Belarus már elvesztette a lehetőségét, hogy a nemzetközi pénzügyi piacokra finanszírozza ezeket az adósságokat, éppen az uniós szankciók okán is ez a lehetőség elveszett. Belarus eddig nem tudott megállapodásra jutni az IMF-fel, amely ugye ambiciózusabb makrogazdasági kiigazítást és strukturális reformokat követelne meg az országtól, és ez még inkább nehéz helyzetbe sodorta Belaruszt. Tehát itt eh, eh, magas a az infláció igaz, hogy egy kicsit csökkent 15%-ra, de mégis nagyon magas inflációról beszéltünk, és ez az inflációs nyomás, ez ugye elsősorban az áfa megemelésével áll kapcsolatban, illetve a közüzemi kiadások is növekedtek a lakosság számára. Amikor leértékelték a valutát pár évvel ezelőtt, akkor ugye az inflációt is sikerült is megfékezni, de ez most megint emelkedett. Belarus már az ukrán válság előtt is ilyen nehéz helyzetben volt, és ebben a kontextusban ez a válság még inkább súlyosbítja a makrogazdasági helyzetet. Oroszország, mint tudjuk, a legfontosabb kereskedelmi partner Belarusnak, körülbelül a kereskedelmi, külkereskedelmi mérleg 50%-át teszi ki, és hát a, a földrajzi közelség miatt Ukrajna is egy fontos partnere volt, 10%-át tette ki körülbelül a kereskedelmi mérleknek, tehát 60%-a összességében a külkereskedelmnek most bajba jutott, és már az ukrán-orosz válság előtt is lelassult ezekben az országokban a gazdaság, a kereskedelmi viszonyok ezt megsínlették már akkor. És hát itt ugye a két említett ország esetében a növekedés nagyban csökkent, Ukrajna esetében a GDP 10%-os csökkenés mutatott az, az év első hónapjaiban, Oroszországban is, lefelé mutatnak a becslések. És hát ez, ha ezt figyelembe vesszük, és azt, hogy esetleg még gazdasági szankciók is bevezetésre kerülnek Oroszország ellen, hát így a makrogazdasági mutatók helyzete még nehezebbé válik Belarus számára is. Ugye Ukrajna és Oroszország esetében az év elején a valuta is leértékelődött, a versenyképesség ezzel csökkentve Belarus számára. Hiszen ezen kívül Oroszország vétócsatlakozása, illetve Kazaksztán vétócsatlakozása is nehezítette a helyzetet, hiszen így, így néhány piaci elvonás jelentett ez Belarus számára, a versenyképességük ez esetben is nem volt megfelelő, és nagyobb nyomás alá került a belarusz gazdaság ezáltal is. Nyilvánvalóan most a, abban érdekelt az ország, hogy valamiféle hivatalos segítséges segélyhez jussanak, tehát az a probléma, vagy hát dilemma, hogy, hogy próbálnak ugyanaz IMF-fel megállapodásra jutni, de Oroszországtól is szeretnének eh, forrásokhoz jutni és így egy közös sekvesi tervet fogadtak el az elmúlt év októberében, amely számos pozitív elemet is tartalmaz a makroekonomiai kigazítások szempontjából, és strukturális reformokról is szó van ebben a dokumentumban és egy strukturális reformcsoport találkozóján, amelyen ugye az IMF, az Európai Unió, a Világbank és más nemzetközi pénzügyi szervezetek is képviseltetik magukat. Ez a csoport nem tartja kielégítőnek ezt a cselekvési tervet. Az, az IMF maga is így nyilatkozott itt ugye a, a jelenlegi gazdasági helyzetet próbálják kicsit javítani, de a hosszú távon a struktúrális reformoknak még nem tenne eleget ez a cselekvési terv sem. Jó irányba tett előrelépés, de nem kielégítő még ez, nem elég merész és bátor lépés. A, a kormány és a Nemzeti Bank támogatásával dolgozták ezt ki, de kérdés, hogy ezt akkor a kormány támogatásával meddig tudják elvinni. A strukturális reform menetrendje tulajdonképpen az, ami a legnagyobb kívás jelenti. A makrogazdasági változások igen, már megjelentek a stabilitás irányába, mozdult el az ország, de nagyon-nagyon gyáva lépéseket tettek eddig, vagy nem egészen kielégítő lépéseket tettek a struktúrális reformok terén. Nagyon visszafogott volt az ország. Tulajdonképpen a Beltranszkáz eladását követően ugye a gazdaság ezen a téren is komoly hátrányba került. A privatizáció terén azonban más előrelépésen nem került sor. Ez a cselekvési terv, ez további privatizációs lépéseket irányoz elő 4,5 milliárd eurós értékben. Kérdés, hogy ezt sikerül-e valóban elérni. De nem a, nem elég előrelépés mutat ez a cselekvési terv a vállalatok tekintetében sem, nem megfelelőek a célkitűzések, nem elég ambiciózusok, a költségvetési e, megszorítások is nehezítik a vállalatok helyzetét, de tegyük hozzá, hogy azért volt némi előrelépés, például az adózási rendszer tekintetében voltak reformok, a vállalatok adóterhét csökkentették, és a világbanknak az indikátorai esetében is előrelépés mutat az ország, és a hitelezés a kormánygaranciák tekintetében is előrelépés történt, hiszen a hitelezés nagy része az országban a kormány támogatásával, garanciáival valósul meg, és a kormányzati döntések nagyban határoz, meghatározzák a hitelezést. Itt is előrelépés történt, de még ez sem kielégítő. Az Európai Bizottság pedig megpróbált itt technikai jellegű eszmecserét, tárgyalást indítani a strukturális reformokat célozza. Három csatornán keresztül próbáljuk ezt megvalósítani, Először is 2011-ben egy éves makrogazdasági párbeszédet indítottunk el, technikai szinten kerül sor megbeszélésekre, miniszteri képvisel, miniszterre képviselteti magát Belarus, és számunkra meglepő volt ebben a folyamatban, hogy valóban az őszinteség mértéke nagyon komoly volt, és nagyon jelentős reformokra is hajlandóak mutatkoztak a technokraták vagy a, a minisztériumok vezető tisztviselői. Gyakran halljuk azt, hogy a belarusz eh, minisztériumok esetében gondolunk itt elsősorban a gazdasági minisztérium, és sokan a reformokat támogatják, és mi ezt nagyon őszintén nyíltan megvitattuk a belarusz partnerekkel, és hát az általunk elfogadott következtetésekben is ez tükröződik. Ugyanakkor azért a gazdasági párbeszéd és a konkrét politikai lépések között sokszor azért van némi eltérés, és ezen erőfeszítések ellenére, tehát a technikai párbeszéd ellenére nagyon örültünk, hogy a Világbank egyik kezdeményezésében is részt tudtunk venni. Két év, másfél éve indult ez, ez. egy munkacsoportot állítottunk fel a strukturális reformok kidolgozására, az IMF, a, az OECD, a Világbank, az Európai Unió, az EBSZ e vettek ebben részt, és itt a, a strukturális rendszert átható reformok kidolgozására volt szó. A gazdasági miniszter egy ilyen találkozó mutatta be a cselekvési tervet, amelyet kidolgoztuk, és amelyet már említettem az összes nemzetközi szereplő az Európai Unió is üdvözölte a pozitív elemeit ennek a cselekvési tervnek, tehát ugyanakkor nyilvánvalóan mi megállapítottuk, hogy ez leginkább a jelenlegi gazdasági helyzet javítása célozza, nem pedig a, az átható átalakítását a gazdasági szerkezetnek. És ezen kívül a modernizációs párbeszédet is elindítottuk Belarus és az Európai Unió között 2009-ben a válság, a pénzügyi válság idején. Belarus makrofinanszírozási támogatásért fordult az Európai Unióhoz, az Európai Bizottság a a gazdaságbizottság elé tárta ezt a kívánságot, de két oknál fogva ez nem valósult aztán meg. Egyrészt az IMF a, ugye tárgyalt Belarusszal, és Belarus nem teljesítette az IMF által támasztott követelményeket, és a politikai feltételei sem teljesültek a makrofinanszírozási támogatásnak, hiszen az emberi jogok betartása, a jogbiztonság és így tovább, ezek a demokrácia alapelvének betartását nem találták megfelelően. Ha most megnézzük a gazdasági helyzetet Belarusban, akkor mi olyan politikát szeretnénk követni, ahol nem, nem együttműködni kívánunk, hanem bizonyos részét a gazdaságnak ugye e, izolálhatnánk, vagy a másik lehetőség, hogy legalábbis technikai párbeszédet indítunk Belarusszal, mi itt ugye a gazdasági fejlődést és a reformokat szeretnénk úgy elérni, e, amely aztán a politikai átalakulást is megkönnyíteni vagy erősíteni az országban egyfajta pragmatikus megközelítést alkalmazunk, éppen ezért mi a második lehetőség mellett döntöttünk a technikai párbeszéd mellett. Nagyon sérülékeny az ország makrogazdasági szempontból, és a helyzetet még csak súlyosbította az ukrán-orosz válság. Két szempontból súlyosbítja ez a helyzet? Tehát így most a, a belarusz vezetőség, kormányzat most már még inkább átgondolja azt, hogy esetleg kész politikai engedményekre a makrofinanszírozási támogatás érdekében, és hát a politikai helyzet összességében megváltozott, talán nyitottabbá válik a kormányzat és a reformok iránt. Az Európai Unió pedig tehát ezt a technikai párbeszédet kívánja folytatni, és remélje, hogy ez megnyitja a lehetőségeit a, a további gazdaság és politikai reformoknak, és amely végül politikai átalakuláshoz vezetett Belarusban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ha vannak konkrét kérdések Temprano úrhoz, mivel mondtam, hogy ő neki eh, korábban el kell mennie hamarosan, akkor szeretném, hogyha azt most tennék fel. Ha nincs hozzá kérdésük, akkor folytatjuk. De hogyha gazdasági prezentációval kapcsolatban van kérdésük, akkor most tegyék fel, parancsoljon. Maradjon csak, amennyi tud velünk. Akkor szeretném megkérni Árkai Moses urat, hogy tartsa meg bevezető előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy óriási megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak, és e bizottság előtt szólalhatok fel. Megpróbálom gyorsan elemezni egy sor eseménynek a következményeit, amelyek az elmúlt hat hónapban Belarusban is környékén történtek. Azért az elmúlt fél évről beszélnék, mert szerintem fontos, hogyha megvizsgáljuk azokat a hónapokat, amelyek a Vilniuszi keleti partnerségi csúcs előtt voltak. Hiszen a Vilniuszi csúcson a hivatalos Minszki álláspont egy öm, kockázatos, de eléggé sikeres akció volt Oroszország ellen. Kisebb és kevésbé kicsi konfliktusokat kezdeményeztek Moszkvával, és egy konfliktusos helyzet jött létre Moszkva és Minsk között. Ezek közül az egyik megnövelte Minsk mozgásterét. Egy sor ilyen kis konfliktus, amelyeket egyébként Moszkva nem nagyon értékelt, például az orosz hamuzsír cég Baumgartner úr körül zajlott, akit Minskben letartóztattak és bebörtönöztek. Másodszorban Minsk a vámuniós projektet bírálta, illetve nagyon határozottan számos követelést fogalmazott meg, például az olajra kivetett vámok eltörlését. És végül, de nem utolsó sorban annak dacára, hogy konfliktusba kereveredett Oroszország Ukrajnával, Lukashenko úr személyesen és demonstratíve is bemutatta azt, hogy nyilván nosságra hozta azt, hogy szeretne jó kapcsolatokat ápolni az új ukrán vezetéssel. Tehát ez volt az orosz-ukrán belarusz háttérhelyzet, amikor a Vilniuszi csúcsra sor került. Oroszországnak katonai szövetségese és a ö, Vámuniaban is szövetségese volt, ez kritikus fontosságú volt Moszkva számára, hiszen szeretnének, szerettek volna továbbra is Minsk támogatására számítani. Ugyanakkor azonban Minsk nem volt attól, nem félt attól, hogy konfliktusba keveredjen Moszkvával. Ez megosztotta a moszkvai elitet. Ez hagyományosan többször is előfordul akkor, amikor az orosz döntéshozatali mechanizmus egy részéről keményebb fellépést sürgetnek Minszkel szemben, más része viszont szeretné inkább megértőnek mutatkozni. Ennek a játszmának a vége tehát az volt, ahogy ezt már említettem is, hogy nyereséget tudott elkönyvelni Minsk. Két milliárd dolláros új hitelt ígértek nekik, és miután 15 milliárd dollárt ígért Janukovics úrnak Moszkva, ez a pénz gyakorlatilag szinte a politikai vitában észrevétlenül átment. Tehát ez nyilván egy nyereség, ugyanakkor Oroszországnak számos engedményt kellett tennie abban a vitában is, amely a hamuzsír, azaz káliumkarbonát cégeket érintette. Azt szeretném itt most hangsúlyozni, hogy ha tovább léphetek, hogy ez egy kétoldalú játszma volt, nem háromoldalú vagy három szögű kapcsolatról van szó, ahogy ezt néha szeretnénk látni. A Vilniuszi csúcs megközelítése csak közvetetten hatott arra, ami amúgy is történt, és Ukrajnán keresztül, Ukrajna miatt volt némi változás, de a Vilniuszi hangulat egy kicsit javult a Belarus helyzet kapcsán, és ahogy az előttem szóló is mondta, némileg produktív párbeszédet sikeret, sikerült folytatni. De Vilnius nem Belarusról szólt. Hogyha az egész nyilatkozatot megnézzük, amelynek több mint 20 oldalán apró betűvel minden tele van írva, körülbelül 8-kor, 8 alkalommal említik meg egyáltalán Belarus ebben a hosszú szövegben. Tehát a Vilniuszi döntések igazából nem Belarusra vonatkoznak, nem őket érintik. Mindazonáltal figyelembe kell vennünk azokat a lehetőségeket, amelyek most megnyíltak, és azt is, hogy Minsk részben elfogadta a tárgyalások eredményeit. Ez a Minszki számítások szempontjából sem változtatott sokat, mert azt gondolhatjuk, hogy közvetlen párhuzamokat húzhatunk a között, ami Ukrajnában történik, és ami történhet Belarusban, de ez egy más ország. Más politikai rezsimmel, más vezetéssel, más struktúrákkal. És nyilván Lukasenko úr nem üdvözölhetné azt, hogyha hasonló dolgok történnének Minsk terén, mint ami lezajlott Ukrajnában. Sőt, még azt is mondanám, hogy megpróbálta egy kicsit közelíteni a Majdán téri eseményeket a saját politikájához, és elkezdte az utolsó interjúkban egész nyíltan ö, kritizálni Janukovics urat, gyermekeit és az ő magatartásukat. A normális állampolgárok, gyakorlatilag minden értelmes ember, akinek van egy kis sütnivalója, az osztaná ezt a véleményt. Tehát azt mondhatom, hogy egy kicsit közelítette az álláspontját ahhoz, amit mi Európában gondolunk. Ez fontos Minsknek, de nem okoz Minsknek különösebb agályokat. És aztán az, ami az elmúlt hónapokban történt, a krími válság és a krímet körülvevő válság, ez nagyon sok dolgon változtatott, mert az a mozgástér, amit az elmúlt ősz során Minsk magának megszerzett, ezt hirtelen el is veszítette. És megváltoztak Oroszországgal két oldalú kapcsolatai. Világos, hogy Minsk azt szerette volna, hogyha egy ilyen kötéltáncot folytathatna. Ha megnézzük azt, hogy a belarusz külügyminiszter milyen nyilatkozatokat tett, illetve Lukasenko milyen nyilatkozatokat tett, megpróbálják megtalálni azt a formulát, amely nem elfogadhatatlan senki számára, és amely a területi integritás elvét épp úgy támogatja, mint azt, hogy az új kormány, az új ukrán kormányt el tudják fogadni, ennek tudjanak sok sikert kívánni. És ugyanakkor a Tócsinavúrral a, az aktuális ukrán miniszterrel való találkozó is ezt mutatja, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a de facto helyzetet két, kénytelen Lukasenko elfogadni. És néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy Belarus Oroszország nélkül nem nagyon lenne életképes. Tehát na, számos nagyon nehéz döntést kell meghoznia. Látjuk azt, hogy az ENSZ közgyűlésében milyen eredmények születtek akkor, amikor Belarusról és Örményországról történt szavazás. Örményországnak nyilván megvan a saját logikája, és Kazasztán, viszont Kazasztán megtalálta módját annak, hogy tartózkodjon, Belarus azonban nem. Lukashenko úr az orosz csapatok átszervezését, áthelyezését el tudta érni a belarusz területeken. Úgyhogy azt mondhatom, hogy a választás elég világos. Van egy diplomáciai kísérlet arra, hogy a kárt megpróbálja korlátozni, de a lépések azok többet elárulnak arról, mint a külügyminiszter írásos nyilatkozatai. Stratégiai szempontból úgy gondolom, hogy Lukasenko úrnak aggódnia kell, és biztos vagyok benne, hogy aggódik is, mert a játékszabályok az egész európai biztonsági helyzetben megváltoztak. Ami egy hónappal ezelőtt elfogadhatatlannak tűnt, most már de facto megtörtént, és az emberek beleegyeztek. Miért? Miért kell, hogy aggódjon? Egyrészt azért, mert Belarusnak 2002-ben Putyin azt javasolta, hogy csatlakozzon Oroszországhoz. Egész konkrétan. Megtörtént ez a javaslat. Nem hiszem, hogy hivatalosan reagáltak volna rá, bár néha azt mondják az emberek, hogy lehet, hogy ez nem is volt olyan komoly. De ugyanakkor vannak emberek, például Raguazin úr, a miniszterelnök helyettes Oroszországban, aki a régi pártjának gratulált azért, mert hogy sikerült Oroszországot, Oroszország újraegyesítésében az első lépést megtenni. A kazaksztániak, a belarusz emberek nagyon jogosan felteszik maguknak a kérdést most, hogy mit is akar Oroszország még mindig poszt-szovjet reintegrációról van szó, vagy arról van szó, hogy Oroszország új területek együtt magának? Ezek nagyon is érvényes kérdések. Úgyhogy van oka az aggodalomra. De ugyanakkor az is világos, hogy nem tehetünk túl sokat jelen pillanatban hivatalos utakon, Minskben. És az, hogyha a nyugattal megerősítik a kötelékeiket ezen a ponton, az a kötéltánc stratégiájukban nem lenne, nem vezetne sikerre. És az nagyon fontos, hogy amit látunk a hivatalos Minszki nyilatkozatokban, az, hogy ők hogy értékelik a nyugat képességét arra, hogy fellépjen. Az Európai Unió hogyan tud fellépni, ezt a lehetőséget nagyon alacsonyra értékelik. Nem meglepő ez a retorika, hiszen Korábban is láttunk már ilyet, talán most jobban hangsúlyozódik ez a nyilatkozatokban. Mindazonáltal ne hagyjuk figyelmen kívül ezeket a nyilatkozatokat, mert tükrözik azt, hogy ez a világrész hogyan értékeli a helyzetet. Miért is mondom ezt? Mert Lukasenko úr, ugyanúgy, mint a moszkvaiak, az orosz vitával foglalkoznak, ebbe vannak belemerülve. Az egész 2013. februári orosz nyugat politika a történelmi nyugat hanyatlására alapozódik. Ezért először is be kell bizonyítanunk azt, hogy a nyugat még mindig egy képességekkel rendelkező határozott politikai tényező. Ezt a belarusz sajtónak, a belarusz nyilatkozatoknak tudára kéne hoznunk, hiszen jelen pillanatban ő, ezek nem ezt tükrözik. Szerintem megváltozott tehát a számítás, és nem mondom azt, hogy a hivatalos minszki hangok ugyanazt mondják, mint a hivatalos moszkvai hangok, de figyelembe veszik a változásokat, és ezért ezzel a nem túl pozitív hírrel kell, hogy zárjam a felszólásomat. Köszönöm. I mean, this is... Nagyon udvarias megfogalmazást hallottunk, hiszen eh, mindjárt tudjuk, hogy eh, mi a helyzet itt a politikában. Realitásról van szó, és a realitásra pedig szembe kell néznünk. Nagyon sok vitát folytathatunk, nagyon többféle módon értelmezhetjük a helyzetet, küldhetünk szignálokat, jeleket, de a valóság valóság marad, és a valósággal kell kezdenünk valamit, és ha valóság rosszabbodik, akkor az nagyon rossz. Milinkjevics úr, öné a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem. Ma az Európai Parlament Belorussziával foglalkozik. Szeretném megköszönni ezt, és szeretném megköszönni, hogy az AFET bizottság ilyen sok figyelmet fordít az országomra. nagyon lényeges az, hogy ne felejtsük el ezt az országot. Én saját részemről és kollégáim részéről is köszönöm ezt a lehetőséget, köszönöm a belorusz civil szervezetek nevében. Nagyon fontos erkölcsi támogatás ez nekünk. Egy jelzés, hogy az Európai Parlament érti, hogy azokat a problémákat is figyelembe kell venni, amelyek az Európai Unión kívül történnek, az Európai Uniótól keletre történnek. Hálás vagyok a szakértőknek is, akik megvizsgálták a belorusz helyzetet, szociális és a gazdasági helyzetet. Alexander Lukashenko politikája teljes mértékben Oroszország függő. Oroszország hitelezi Lukasenko politikáját, támogatja a gáz és az olajárat, állandó függőségben tartva ezzel az országot. Ez olyan, mint egy injekció, sőt azt mondanám, hogy mint egy kábítószer, amely, amelytől az ország teljes mértékben függővé vált. Az országnak érdeke lenne a reform. Lukasenkónak nem érdeke a reform, hiszen a reform azt jelenteni, hogy csökken az Oroszországtól való függés. Tehát az országunk pillanatnyilag nem független. Egyedül a modernizációban látjuk a kivezető utat. Szükségünk van modern technológiára. Azonban a vezető országoktól nem kapunk megfelelő támogatást, mert túlságosan össze vagyunk kötve Moszkvával. Tehát a modernizáció elsősorban együttműködés és az Európai Unióval való szorosabb kapcsolattartás. Azonban ez politikai vetületekkel is rendelkezik. Említsük meg, hogy politikai foglyok vannak az országban, nem tisztességesek a választások, politikailag megfélemlítik az ellenzéket és a civil szervezeteket. Az emberek azonban egyre inkább belátják, hogy milyen a helyzet. Belarusia Oroszországgal vámunióra lépett. Az Eurázsiai Unióról van szó, Kazaksztán is csatlakozott ehhez, ez azonban csak ideiglenesen enyhíthet a gazdasági problémákon. A belorusz gazdaság azonban profitálhat ebből a lehetőségből. Az ország átmenetben van, és az átmeneti országokban pedig elég gyakran az a helyzet, hogy az emberek strukturális szerkezeti reformokat szeretnének. Azonban azt látjuk, hogy Belorusszia nem versenyképes, és továbbra is orosz szatellit marad. Minimális esélyünk van a gazdasági változásokra ebben az önkényuralmi rendszerben. Éppen ezért kihangsúlyoznám, hogy a demokrácia mennyire fontos. Belorusszia Európa utolsó diktatúrája pillanatnyilag. De valószínűleg nem az utolsó, mert Oroszországban is egyre inkább látjuk a diktatúra jeleit, és ez a többi poszt országra is igaz. Számunkra nagyon lényeges az, hogy fenntartsuk az ország függetlenségét, hiszen az ország léte van fenyegetve. Ebben az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van, hiszen amennyiben nem felejtik el a poszt kelet-európai országokat, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy fennmaradjon ezeknek az országoknak a függetlensége. A szakértők tökéletesen leírták a helyzetet, tökéletesen leírták az országban tapasztalható tendenciákat, a státuszkúot. Ehhez igazából nem is lehet mit hozzátenni. A nyugatellenes propaganda már évek óta zajlik. A belorusz társadalom pedig megosztott. Vannak olyan emberek, akik már holnap csatlakoznának az Európai Unióhoz, még akkor is, hogyha az Európai Unió még nem kész erre. 50 százalék szeretne Európához csatlakozni. Szerintem ez egy nagyon jó eredmény. Nagyon fontos ez abban a tekintetben is, hogy az országunk függetlensége fennmaradjon. Van egy orosz barát csoport, lakossági réteg. Ezek pedig nem szeretnék az ország európai fejlődését, európai tendenciáját. hányan szeretnének például visszatérni a Szovjetunióhoz? Hogyha megvizsgáljuk, akkor Belorusziában sokkal kevesebben, mint Oroszországban. Tehát nagyon kevés igazából a szovjet barát erő, aki szeretné visszahozni a Szovjetuniót. Nagyon kevesen gondolják úgy, hogy eh, egy ilyen szovjet újjáélesztésben lenne az ország jövője. Belorussziában azonban nincsenek szabad választások jövőre lesz egy úgynevezett elnökválasztás, ez pedig valószínűleg ugyanúgy egy meghamisított választás lesz, mint eddig. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy mégis szükséges részt venni a választásokban, hiszen be kell mutatnunk a lakosságnak, hogy igenis létezik alternatíva, igenis létezik más fejlődési irány. Tehát mindenképpen részt veszünk jövőre az elnök választáson. Most szeretnék az ukrán helyzetről szólni néhány szót, és hogy hogyan kapcsolható össze a belorusziai helyzettel. Számos tanulmány készül, amely szondázza a belorusz közvéleményt, hogy hogyan reagálnak a krími helyzetre. Tehát várjuk az eredményeket, a közeljövőben már konkrét eredményekkel is számíthatunk. A belorusz lakosság nézi az orosz tévécsatornákat is, az orosz tévécsatornák pedig eh, vegytiszta propagandát terjesztenek a helyzetről. Sokan elhiszik. Belorusszia hasonló helyzetben volt 2008-ban, amikor eh, Oroszország és Grúzia hadban állt egymással. Lukasenko elnök akkor nagyon aggódott, és most is nagyon aggódik pillanatnyilag is. Alternatívákat keres saját magának és a saját országa számára. Teljes mértékben tisztában van vele, hogy eh, így vagy úgy Oroszország Belorussziával is eh, ugyanúgy bánhat majd, mint ahogy Ukrajnával bánt de Lukasenko nem szeretné Moszkvát provokálni. Másrészt viszont nem szeretné a nyugati kapcsolatait sem elveszteni. Valahogy független akar maradni. Még akkor is, hogyha a Kreml politikáját néha kritizálja. Ukrajnának egyrészt megvan a joga a függetlenséghez, viszont támogatja a krími annexiót is. Lukasenko azt mondja, hogy a krím mindig Oroszország része volt, és oda is tartozik. Tehát ebben a tekintetben megegyezik Putyin politikájával. És e, igazából egyetért ezzel az annexióval, ez pedig nagyon rossz belúszia imidzsének. Lukasenko Turcsinovval is tárgyalt, és elnök úrnak nevezte. Ez azt jelenti, hogy elismeri. Tehát visszatérve a televízió adókra, azt láthatjuk, hogy a belorusz TV csatornák bemutatják az ukrajnai helyzetet, de máshogy, ahogy például a Euronews. Tehát különféle kommentárokat hallhatnak az emberek. Tehát különféle kommentárokat hallanak. A Euronews megpróbál semleges maradni. Azonban az emberek látják, hogy ismét egy hidegháború van. És az biztos, hogy ez a hidegháború Belorussziát ismét Oroszországhoz láncolja. Azonban a belorusz kormánynak be kell látnia, hogy javítania kell a nyugathoz fűződő kapcsolatain is. Amit az Európai Unió pillanatnyilag tehet, az az, hogy követeli a politikai foglyok szabadon bocsátását. Szerintem ez az Európai Uniónak erkölcsi kötelessége is. Úgy gondolom, hogy meg kell értenünk a helyzetet nagyon jó jele ennek, eh, hogy Szolána úr meglátogatta Lukasenkót, és Lukasenko meg is ígérte neki, hogy eh, szabadon engedik a politikai foglakat. Ennek ellentételezéseként Európa viszont anyagi támogatást ígért Belorussziának. Mit látunk azonban? Azt látjuk, hogy Lukasenko folytatja a megfélemlítés politikáját továbbra is börtönbe veti az ellenzéki aktivistákat. Mint említettem, nézzük az orosz televíziót, és tisztában vagyunk vele, hogy mi van az orosz médiában egy teljesen nyugat ellenes hisztéria uralkodik. Fasisztáznak jobbra-balra. Ezen kívül ennek kihatása van természetesen a közvéleményre. Tehát ha a közvélemény ezt a propagandát hallja, akkor hajlandó el is hinni, el is fogadni. Sokan álmodnak a nagy, erős államról. Az oroszok elvesztették ezt az érzést, hogy egy nagy hatalomban, egy birodalomban élnek, amikor összeomlott a Szovjetunió, és most ezt az érzést valahogy visszakapják. Oroszországban mindig is megvoltak a nyugat ellenes hagyományok. De azt hiszem, hogy a diplomácia ebben a konkrét esetben csak is akkor járhat eredménnyel, hogyha Putyin már elérte a céljait. A szavai szerint ezek a célok pedig abból állnak, hogy megint összeállítsa az volt Szovjetuniót. Moszkva sajnos ebbe az irányba indult el. hogyha nem ezt a politikát folytatja Putyin, akkor gyengének tartják. Pillanatnyilag ez a helyzet, hogy jobban megértsük az oroszokat, elmondhatom a következőt. Azt hiszem, hogy a nyugatiak könnyebben értik ezt így meg. Tehát ha megkezdek egy franciát, egy lengyelt, egy németet, hogy mit gondol a nemzetéről, az országáról, mindenki azt mondja, hogy szeretnénk, ha szeretnének, de az oroszok nem azt mondják, hogy azt akarják, hogy szeressék őket, hanem hogy féljenek tőlük. Ez az orosz nemzet betegsége. Ez egy tipikus posztimperiális szindróma. Jelen van az orosz politikában. A legjobb orvosság ez ellen. Pedig véleményem szerint eh, az lenne, hogy erősítsük Ukrajna, Belorusszia és Moldova függetlenségét. Minél függetlenebbek ezek az országok, annál gyorsabban eh, gyógyul ki Oroszország ebből a posztimperiális szindrómából. Ez vonatkozik Belorussziára és az Európai Unióra is, hiszen az Európai Uniónak el kell ismernie a belorusz jó kapcsolatokat Ukrajna irányában, másodszorban nem szabad eh, elszigetelni Belorussziát. Nem szabad eh, izolálni az Orosz Föderációt sem. Hiszen Ukrajnához eh, teljesen más kapcsolatunk van, és más a hivatalos pozíció is, mint Oroszországnak. Megpróbál a kormányzat egy valamennyire független politikát folytatni. És ezeket a fáradozásokat pedig mindenképpen el kell ismerni. Korábban is említettem már, de megismétlem még egyszer, hogy új lehetőséget látunk. És pedig a nyugat most pedig segíthet abban, hogy Belorusszia megtalálja saját egyensúlyát és erősíti szuverenitását. Nagyon fontos, hogy folytassuk a Vilniuszi csúcs eredményeit. Most például a vízum megállapodásokról szólok, hiszen a beloruszok még mindig 60 eurót fizetnek a vízumért. És Belorussziában kérik a legtöbb EU-s vízumot. A belorusz emberek ide akarnak jönni, szeretnék Európát látni. Véleményünk szerint pedig ezen a téren mindenképpen meg kellene könnyíteni a helyzetüket. Ne hagyjuk, hogy most az ukrán események miatt ez visszaessen. Tehát, hogyha nincs meg ez a lehetőségünk, akkor sokkal rosszabb a helyzetünk. Köszönöm szépen. Listening to you, I remember... Önt hallgatva emlékezem arra, hogy Makivele azt mondja, hogy jobb, a félnek tőlünk, mint a szeretnek bennünket, és hát az oroszok úgy tűnik, hogy kiváló tanítványai Machiavellinek. Stalin is ugye azt kérdezte, hogy a pápának hány uh, divíziója van. Az azt jelenti, hogy, hogy minél több van, annál több tanú is van és ennek mind logikus következménye, hogy a múlt évben úgy nyilatkozott Oroszország, hogy a nyugat meggyengült, itt az ideje, hogy meghódítsuk, visszahódítsuk azt, amit egykor ő. És de ne, úgy tűnik, hogy amikor a nyugat erős volt, akkor nem volt bátorságuk ez a lépéshez, ami azt jelenti, hogy azért a nyugat tud erős lenni. De hát itt ez egy körkörös logika és hát ugye egyik kollégánknak korábban el kell mennie, Temprán úrnak, így hogyha vannak hozzáintézendő kérdések, akkor kérem kezdjük ezekkel a kérdésekkel. Egyébként pedig megkérem Paleckis urat, hogy ő is ö, szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes elgondolásokat hallhattunk a vendégeinktől és valóban egy újszerű helyzet állt elő, és ahogy kevés úr is elmondta, ki kellene használnunk, meg kellene ragadnunk ezt a lehetőséget, hogy, hogy az uniós eh, belarusz politikát egy kicsit eh, kiigazítsuk és megváltoztassuk. Eh, kérdezném a vendégeket, különösen a Minszki vendégünket, hogy mit gondolnak a, a belarusz hivatalnokok és intézmények elleni eh, korlátozó intézkedésekről. Ez bármiféle változást, eh, ebben bármiféle változás várható-e, és hogy itt az ideje annak, hogy változtassunk, és ha igen, akkor milyen irányba változtassunk. Köszönöm. ez úr, aztán Temprán úr, majd Milenkevics úr én azt mondanám röviden, hogy még nem jött el az ideje a változtatásoknak, ez azt jelenteni, hogy, hogy, hogy ha, ha elég sokáig várunk, akkor az UNO előbb-utóbb majd módosít a politikáján. De ezeket az intézkedéseket azért vezettek be, hogy bizonyos célokat elérjen az Unió, ezeket még nem értünk el. Ez a háttere a rövid válaszomnak. Köszönjük szépen, most akkor Milenkevics úr. én mindenképpen a párbeszéd mellett szólnék az Európai Unió és Belarusz között, de nem pedig, de nem egy olyan párbeszédért, amely csak a maga kedvér és feltételek nélkül valósul meg. Vannak politikai foglyok Belarusban, és ez egyik legfontosabb oka annak, hogy hogy börtönbe kerültek sokan, az az, hogy egy alternatív látásmódot propagáltak, Éppen ezért először mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy politikai foglyokat kiszabadítsuk, és csak utána beszéltünk arról, hogy ezeket a korlátozásokat, szankciókat, személyeket, egyes személyeket célzó szankciókat megszüntessük. Ezt a párbeszédet mindig feltételekhez kell kötni, anélkül mind az Unió, mind Belarus úgy modell fogja veszíteni az arcát ebben a folyamatban. Mi ugye egy értékalapú unió vagyunk, az emberi jogok a legfontosabbak számunkra, ezt tiszteletben kell tartani. Köszönjük szépen, Gonzáli kolléga. Alkai Móses az intézem a kérdésem, hogyan értékeli a keleti partnerség tekintetében a helyzetet? Számos bíráló úgy nyilatkozott, hogy összeomlott ez a partnerség, mivel az Európai Unió szarvas hibákat követett el, megalázta, mondhatni, nyomást gyakorolt a keleti partnerekre. Van ebben valami valóság, hogyan értékeljön a helyzetet. Én nem hiszem, hogy összeomlott volna ez a partnerség, de azt viszont gondolom, hogy nagyon komoly válságban van, és azt is gondolom, hogy, hogy többé-kevésbé azért mindannyian tudjuk, hogy, hogy e, mi a, a teendőnk a következő csúcs előtt, e, és ha ez nem történik meg, akkor lehet, hogy változtatni kell én úgy gondolom, hogy ebben a formában ez a keretrendszer már nem sok értelemmel bír. A bevont országok számára mindenképpen muszáj fenntartani a kapcsolatokat, a párbeszédet, de nem gondolom, hogy a keleti partnerség mint keret nagyon hasznos lenne még a jövőben ebben a formában. Köszönjük szépen, most még három hozzászólunk van. Három kolléga kért még szól. Gomes asszony kap először is szót. Köszönöm szépen. Rövid távon belül nem sokára Belarus a Jékoki világbajnokság vendéglátója lesz, és sokan szóltak fel amellett, hogy bolykottáljuk ezt a rendezvényt, ez nem fog bekövetkezni, de akkor hogyan lehetne ezt lehetőségként esetleg kihasználni, hogy, hogy lehetővé tegyük azok számára, akik bátrak voltak és valóban tüntettek, hogyan lehet számukra lehetővé tenni, hogy kinyilvánítsák azt, hogy hogyan szenvednek, a, hogyan sértik meg az emberi jogokat Belarusban. Ami Ukránában történik, az orosz-ukrán kapcsolat tekintetében mik a kilátások Belarusra nézve, ugye hallhatunk erről a hamuzsír, a kálium műtrágya, a kereskedelmi háborúról Oroszország és Belarus között. Tehát a kérdés az lenne, hogy az ukrán válságnak milyen hatása lehet a Belarus helyzetre, azaz, hogy esetleg eltávolíthatja el Belaruszt Oroszországtól, vagy éppenséggel más hatással lehet-e ez a kapcsolatukra. Köszönöm. én még gyorsan tolmácsoltam ezt a kérdést. A szomszédomnak most pedig Pötering úr kap szót. Nagyon jó, hogy itt láthatjuk Milenkevics urat, az 2006-os Szaharov díj díjazottját. Milenkevics úr ugye szólt a politikai foglyokról, hogy ki kellene állnunk a fehérországi eh, politikai foglyok mellett Oroszországból is ezt halljuk, hogy az ottani politikai foglyok mellett fontos lenne kiállni, ez egy fontos üzenet felénk. Nekem most lenne egy kérdésem is Alexander Milenkevics úrhoz. Talán egy évvel ezelőtt ugye halálbüntetés róttak egy vagy két fiatal emberre, akikkel szemben az volt a vált, hogy, hogy terrorista cselekményt terveztek, de mégiscsak kételyek merültek fel, hogy valóban ők tettesek voltak-e, valóban a megfelelő embereket ítélték -e el. Kérdezném Milánkevics urat, hogy továbbra is e, vita övezi -e még ezt, van nekem még kérdőjelek ezzel kapcsolatban, hogy jogos volt a büntetése ebben az esetben. Köszönjük szépen, most pedig Tenök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a szocialista kollégámtól eltávolodni, ugye, hogy azt hallottuk, hogy komoly hibákat követett el a keleti partnerekkel kapcsolatban az Európai Unió, nyomást gyakoroltunk. Én ezt visszautasít a határozat, tehát Oroszország gyakorol nyomás, nem az Európai Ún. Én az Európai Szomszédsági Politika jelentéstevője voltam, és az keleti partnerség tekintetben ez egy önkéntes lehetőség volt, mi itt, ez egy felajánlás volt a szabadkereskedelmi megállapodás, és nem gyakoroltunk nyomást, míg Oroszország, Örményországra nagyon komoly nyomás gyakorolt, hogy az Eurázsiai Unióba lépjen be, és az ENSZ-ben is ugye a szavazatok tekintetében láthatjuk, hogy ki, ki gyakorol nyomás Moszkva ellenőrzés alatt tart számos kérdést, és hát az orosz csapatok jelenléte Belarusban, én nem tudom, hogy mekkora haderőről beszélünk, de hát tudom, hogy vannak ott orosz fegyveres erők, fizikailag is jelen vannak Belarusban, és kérdés, hogy ez, ez, ez is egyfajta trójai lóként értékelhető. Emlékszem, hogy 2012-ben Radában az ukrán parlamentben úgy felmerült az, hogy ez veszély, ez fenyegetettség érzetét kelt, hogy a Krímfélszigeten nagyon komoly haderővel van jelen Oroszország, és az ellenzéknek igaza volt Janukovics, akkor ezt félresöpött ezt a kérdést, neki nem volt igaz. Tehát Belarusban is él ez a félelem, hogy esetleg Oroszország kihasználja az ott állomásosztatott haderőket katonai lépésre? Köszönöm. So, uh... Milinkjevics úr, önél szó. halálbüntetésről szólván. Alexander Lukashenko számára, aki félelemben tartja az országot és így uralkodik, számára a halálbüntetés az egyik eszköz. Számunkra, csak úgy, mint az EU számára, nagyon fontos ez a kérdés. az, hogy a halálbüntetést eltöröljék, mert mi vagyunk az utolsó ország Európában, amely még alkalmazza. De talán ez csak akkor fog megtörténni, amikor a belarusz kormány az gazdasági együttműködésről, a modernizációról és a reformok pénzügyi támogatásáról tárgyal um, az EU-val, a belarusz kormány, és ennek egy olfejezete lehet majd az, hogy a ennek feltételeként szabadon bocsássák a politikai foglyokat és eltöröljék a halálbüntetést. De az országon belül zajló belső párbeszéd szerintem ezt a középkori típusú büntetést nem fogja eltöröltetni. Oroszországgal kapcsolatban muszáj együttműködnünk, de az alkotmányunk is sérül emiatt. Mégpedig azért, mert a belarusz alkotmány azt mondja ki, hogy megpróbálunk függetlenek maradni, és az, hogy egy külföldi országnak katonai csapatai vannak jelen az országunkban, ez sérti az alkotmányunkban foglaltakat. Ezen katonai bázisok alapján agresszióra kerülhet a sor Belarusban, igen, ez egy valós fenyegetettség. Éppen ezért lépünk fel kategorikusan az ellen, hogy ilyen katonai bázisok legyenek orosz csapatok számára Belarusban. Hogy ez trójai ló-e? Hát szerintem nem, mert az oroszok számára az a legfontosabb, hogy a volt szovjet takörztársaságok ne közeledjenek Európához. Jelen pillanatban Belarus nem akar integrálódni az EU-hoz, nincs is erre lehetősége, mert teljes mértékben Oroszországhoz kötődik gazdaság, gazdaságilag. A katonai agresszió az Ukrajnában is egyébként akkor történt meg, amikor ők Ukrajn, vagy az EU-hoz való csatlakozásuk a szándékát kinyilvánították. Ezt akarták megakadályozni az oroszok az, hogy ez az ország, amely valaha szinte a Szovjetunió része volt, most az európai integráció tovább lépjen. Elnök. A gyerekek nagyon gyakran kivándorolnak, vagy elhagyják a családi fészket, és a szülők akkor azt mondják, hogy nem, a ti helyetek itt van. Úgy látom, hogy az orosz belarusz helyzet is egy kicsit hasonlít ehhez a családi vitához. Ez a parlament és a következő parlament is minden bizonyal továbbra is nagyon komolyan figyelemmel fogja követni azt, hogy az önök országában mi történik. Erről szeretném biztosítani. És szeretném, szeretnék arra is rámutatni, hogy az önök helyzete, különösen az ukrán helyzet kapcsán egyre relevánsabbá válik számunkra is. Köszönöm a kollégáknak a részvételt, és önnek személyesen is köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó, mondja az elnök. Akkor most rövid szünetet tartunk, amíg a következő napi rendi ponthoz kapcsolódó vendégek megérkeznek. Az egyiptomi külügyminiszter érkezik szakbizottságunkba 5 perc múlva. Köszönöm. colleagues. Kedves kollégák, akkor most elkezdjük a következő napirendi pont megtárgyalását. Nabil Fahmi, ő excellenciájával, Egyiptom külügyminiszterével szeretnénk tárgyalni. Fahmi úr az EU-Afrika csúcsra érkezett Brüsszelbe. Örülünk, hogy itt van, és akkor egyben ki is használjuk ezt a lehetőséget, és szeretnénk meghallgatni. Európában nagy figyelemmel kísérik Egyiptomot, új alkotmánya van az országnak, elnökválasztás lesz. Nagyon érdekel minket az ország a fejlődése, sorsa, hiszen Egyiptomban zajlanak az események. Köszönöm szépen, hogy megtisztel minket látogatásával. Számos kérdés van. A 529 muszlim testvér halára ítélése nagyon aggaszt minket. Reméljük, hogy válaszokat kapunk majd az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre is. Most pedig szeretném megkérni hogy szóljon a szakbizottságunk tagjaihoz. Egy 10-15 percet adok. Excellenciás úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Paszkó úr, remélem jól ejtem. És köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Örülök, hogy közvetlenül is beszélhetek önökkel. Ami Egyiptomban történik, az egy nagyon fontos kérdés. Az Európához fűződő kapcsolataink már nagyon régiek, nem csak a közös gyökereink miatt, hanem remélem, hogy egy nagyon hosszú jövő előtt is állnak a kapcsolataink. Egyiptom egy 7000 éves ország. Olyan nagyon sok forradalom nem volt, de három év alatt kettő is. Ez azt jelenti, hogy a társadalomban igény van a változásra. Nem az elnök lecseréléséről van szó. Ezt a múltban is megtettük, de azonban az elmúlt három év alatt kétszer is. De többről van szó, mint az elnök cseréről. A 21. században szeretnénk előre haladni. Nagyon fontos, hogy az emberek úgy érezik, hogy elsősorban egyiptomiak, és utána ilyen meg olyan csoportok tagjai. Nagyon fontos, hogy békében kormányozzuk az országot. Tehát most attól függetlenül, hogy bal, jobb vélemények uralkodnak, a téma az, hogy fogadjuk el Egyiptomban, hogy minnyáján egyiptomiak vagyunk, ez a legfontosabb identitásunk, utána lehetünk jobboldaliak, baloldaliak, lehetnek különféle politikai nézeteink, de békében. Az alkotmány összhangban. Másodszorban három oka van annak, hogy két forradalmunk is volt három év alatt. Az első a fiatalsággal függ össze. A lakosság 56%-a 25 éves vagy fiatalabb. Igazából a kor nem változtatja meg az országot, azonban eh, a fiatalok általában változást akarnak, és ez általában jó dolog. Másodszorban itt van az információs forradalom az egész világban. Az információs forradalom az embereket hozzásegítette ahhoz, hogy eh, egymásra megosztják az információikat, és dönteni akarnak opcióik vannak. Hogyha nincs meg az a joguk, hogy döntsenek, akkor az nagyon zavarja a fiatalokat. A forradalom többek között azért is kitört, mert rossz kormányzás volt. Tehát az első két elem az pozitív. És hogyha a kormányzás jó, akkor az első két igényt tudja kezelni, de nem tudta. Jelenleg pedig arra szeretnénk koncentrálni, hogy minden egyiptomi egyiptomiként működjön együtt a másik egyiptomival. És pedig úgy, hogy az intézmények és az emberek megértsék, hogy hogyan működnek a demokráciák. Mit jelent a demokrácia hatalma, és milyen korlátai vannak a hatalomnak a demokráciában. És ez pedig a hatóságoknak és az embereknek is egyaránt fontos. Itt igazából nem arról van szó, hogy egymással hogyan állapodunk meg, hanem hogy hogyan nem értünk együtt. Az a lényeg, hogy kezeljük azt a helyzetet, amikor nem értünk egymással együtt. 2011-ben nem volt korrekt a kezdés. Nem alkotmányoztunk először, hanem megpróbáltunk egy identitást kialakítani, és utána pedig versenyeztünk a választásokon. Beleugrottunk egy választási folyamatba. Ennek a vége pedig az lett, hogy egy kirekesztő hatalom került hatalomra. A társadalom nagy részét nem képviselte ez a hatalom. És a társadalom ez a része így is érezte. Tehát 2011 után két és fél évvel még egy forradalom történt, szinte ugyanúgy. Az emberek kivonultak az utcára, mm, csökkent a stabilitás az országban, és az elnök pedig lelépett a színről. Tehát nem normális körülmények ezek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez a dolgok normális menete, annak nincs igaza. Ezek kivételek. Kivételes helyzetről van szó de az utcára reagált a politika. Nem gondolkozott el senki előtte, hogy mi lesz. Nagyon lényeges az, hogy most van egy úti tervünk. Ebben az alkotmány a legfontosabb, legyen egy alkotmányunk, utána legyen egy parlamenti elnök, legyen egy államelnök, így vagy fordítva, de most van egy úti tervünk a jövőt tekintve. Tehát egy éven belül tavaly július végétől az idén július végéig van egy egyéves úti tervünk. Amikor ez elfogadásra került, akkor senkire sem kényszerítettük rá. Egyiptomra különböző érintettek elfogadták. Az első lépés az volt, hogy a legfőbb bíróság elnöke lett egy ideiglenes elnök. Létrehoztunk egy alkotmányozó bizottságot, és az alkotmányt körülbelül egy hónapja sikerült létrehoznunk, most pedig megtarthatjuk a választásokat. Június elejére tervezzük az elnökválasztást, a parlamenti választást pedig a nyár végére. Tehát abból indulunk ki, hogy ősz elején, közepén, legkésőbb meg lesz az új parlament. Hogyha ezt megtesszük, akkor az emberek igényére reagálunk. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságot is fejlesztenünk kell, hogy az emberek építhessék a jövőjüket. De nem lehet a gazdaságot építeni, amennyiben az utcán bizonytalanság, instabilitás van. Éppen ezért biztonságra van szükség az utcákon, és fel fogunk lépni az erőszak ellen, ahogy a múltban is felléptünk. Hiszen terroristák célpontja vagyunk. A sínai félszigeten vagy a deltában. Hogyan foglalkozunk ezzel a problémával? Úgy, hogy betartsuk a demokrácia játékszabályait. Nagyon érzékeny egyensúly van, amit megpróbálunk elérni. A demokrácia jogokat biztosít, de természetesen azoknak a paramétereit is megszabja, hogy hogyan viselkedjünk a demokráción, demokrácián belül. És itt bizonyos feltételeken belül élhetünk jogainkkal. A következő elnök, aki valamikor júniusban kerül beiktatásra, azzal a kihívásra szembesül, hogy biztonságot adjon az embereknek, és hogy valahogy beindítsa a gazdasági fejlődést. Tehát meg kell találnunk a közös politikai identitásunkat. A közös nem jelenti, hogy ugyanolyan. Tehát egy ernyőt képzelünk el, amely alatt mindjárt elférünk. Még egyszer aláhúzom, hogy a kulcs abban rejlik, hogy a véleménykülönbségeket hogyan kezeljük. Bizakodó vagyok, hogy sikeresek leszünk. Bizakodó vagyok, hogy demokráciát hozunk létre, és láttam, hogy az egyiptomiak ragaszkodjanak ahhoz, hogy a saját kezükbe vegyék jövőjüket. Másodszorban pedig bizakodó vagyok, demokráciát hozunk létre, olyat, amely nem idegen tőlünk olyan demokráciát szeretnénk kialakítani, amelyhez mi, egyiptomiak is hozzájárulhatunk. Nem lesz könnyű, lesznek kihívások, de minél gyorsabban előre haladunk, minél gyorsabban elérjük azt a helyzetet, hogy Egyiptomban nincsen erőszak, Egyiptom biztonságos lesz, akkor sokkal gyorsabban kialakíthatjuk majd az említett közös identitást. Annak érdekében, hogy elérjük a gazdasági céljainkat, amely azt jelenti, hogy évi 8-10 százalékos növekedésre van szükségünk a következő 10 évben. Minden 9 hónapban 1 millióval több egyiptomi születik. És korábban 2-3 százalékos gazdasági növekedés volt, tehát látszik, hogy mennyire van szükségünk. De csak is akkor fejlődhetünk, hogyha biztonság van az országban és stabilitás. És a belpolitikai helyzet a kulcsa ennek. Az említett azonosság, identitás. Hogyha kinézünk a határainkon, keletre, nyugatra, délre, akkor látjuk, hogy mindenhol problémák vannak. Alapvetően azért jöttem ide, hogy támogatásomról biztosítsam önöket, hogy szeretnénk együttműködni. Hiszen a közel-kelet egy negyede Egyiptomban lakik. Tehát, ami Egyiptomban történik, nem csak a közel-keletre van kihatással, hanem Európára is. De természetesen minket is érint, amit önök csinálnak. Hiszen nem élhetünk elszigetelten egymástól. Mint száz éve. Amit ma itt tesznek, és mi teszünk, az kihat majd a gyerekeinkre, unokáinkra. És akkor megkérdezik, hogy miért viselkedtünk úgy, ha rosszul viselkedünk. Tehát olyan Egyiptomot építünk, amely büszke 7000 éves történelmére, de talán még büszkébb a jövőjére, amelyet együtt építünk fel. Tehát Egyiptom nem csak fáraók és piramisok országa. Természetesen büszkék vagyunk rájuk. Nyílt eszmecserét szeretnénk, nyitott vagyok megjegyzéseikre, kérdéseikre. Köszönöm, hogy meghallgattak. So... Köszönjük szépen, miniszter úr, és akkor Mária. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter urat üdvözlöm. Na, Mágreb delegáció tagja vagyok, és, és hát Egyiptom az egyik legfontosabb prioritásunk, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy, hogy együtt tölthetjük ezt az órát most itt, és hát akkor rögtön bele is vágnék a közepébe. Hát bizonyára el tudja képzelni, hogy mennyire megdöbbentünk, mennyire sokat minket a múlt heti hír, és hát figyelembe véve, hogy a társadalmainkban természetesen mi függetlenséget szeretnénk az igazságszolgáltatás és a hatalom többi ágak között biztosítani, így itt számunkra e, egyértelmű, hogy, mi, hogy bírálnunk kell ezt a hírt, amelyről már beszélt a miniszter úr is, és hát érdekelne, hogy ezt a helyzetet hogyan kívánják kezelni, hiszen az önök ö, jogszabályai is lehetővé teszik azt, hogy ezt az ítéletet ö, semmisé tegyék. És amikor ilyen ítéletek születnek, ilyen rövid időn belül, és több száz ilyen ítéletről beszéltünk, akkor az igazságszolgáltatás függetlensége és a döntése kiteltek függetlensége megkérdőjeleződik, és ez számunkra elfogadhatatlan. És aztán van még egy másik nagy kérdője arra vonatkozóan, hogy ugye ön azt mondta, hogy Egyiptom következő elnöke valamennyi egyiptomi elnöke kell, hogy legyen, de hát hogyan lehet egy toleráns társadalmat létrehozni, ahol békében együtt élnek a polgárok, hogyha közben a, a korábbi államelnök, akit megválasztottak, még ha nem demokratikusan is járt el az elnöksége alatt, de hát demokratikusan megválasztották, és börtönbe vetették. És, és, és több száz halálbüntetést e, szabnak ki. Tehát hogyan lehet ezt összeegyeztetni? Itt egy új Egyiptomról beszélt, hogy az új alkotmányal egy új Egyiptom születik, ebben mi is reménykedünk. E, várjuk, hogy szorosan együtt tudjunk majd működni, és, és Egyiptom barátai vagyunk mindannyian, de hát valamit neki itt alapvetően változnia kell. És hát, és hát ez egy nagy előny is lenne, és a nemzetközi közösség ugye azt szeretné, a független lenni az igazságszolgáltatás, de nem így van ez, és hát hogyha az új alkotmány, az új elnök ezt folytatja, akkor ugyanabba a csapdába esnek, mint Mubarak előző elnök úr rezsimje, ugyanazt fogják követni, hiszen, hiszen továbbra is, ugye említett ön is a nehézségeket, én azt szoktam mondani a barátomnak, hogy egy elveszett ország Egyiptom, én tudom, hogy rendkívül nehéz ezzel a az éves 1,3 milliós lakosság növekedéssel egy olyan országban, ahol alig vannak természeti erőforrások, és elsősorban turizmusból, idegenforgalomból él az ország, illetve a kivándoroltak utalásaiból. De hát hogyan tudják a, ezt a helyzetet kezelni, hogyha a nemzetközi közösség nem áll Egyiptom mögött, és nem támogatja az országot. És annak ellenére is, hogy milyen dráma híreket hallhattunk a múlt héten az országból, mégiscsak nagyon-nagyon üdvözöljük és örülünk, hogy itt a körünkben, és, és várjuk, hogy szorosabban együttműködhessünk önnel. Köszönöm szépen. Most pedig Franko úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a külügyminiszter urat. Köszönöm szépen, elnök úr, a Néppárt frakció nevében üdvözölném itt az AFET külügyi szakbizottságban. Számunkra Egyiptom pozitív és aktív partnere az Európai Uniónak, nem is szükséges arról beszélnünk, hogy egy több ezer éves történelmel rendelkező országról van itt szó, és hát tudjuk, hogy stratégiai szempontból is fontos, és hát a lakosság életkora miatt a nagy számú fiatal Egyiptomi miatt is egy vezető szerepet játszó arab országról beszélünk, és nagyon fontos a közel-kelet a régió stabilitásának szempontjában. Figyelmesen meghallgattam, amit elmondott, arról beszélt ugye a külügyminiszter úr, hogy Egyiptom a politikai identitását keresi a XXI. században. És én azt gondolom, külügyminiszter úr, hogy az Európai Unió is jogosan um, óhajtja a stabilitást, és, és egy olyan társadalmat, amelyben az emberi jogokat, az alapjogokat tiszteletben tartják és toleranciában együtt élnek a polgárok. Ugye hallhattunk ezekről a halálbüntetésekről, számos, számos emberre szabták ki halálbüntetést a muzulmán testvériség tagjai közül, és van még egy másik óriási megaper, amelyet már előkészítenek az egyiptomi bírák. Ez a jelenlegi szakasz, amelyen keresztül megy az ország, úgy gondolom, hogy ez gazdasági, politikai szempontból is fontos, különböző forradalmakat említette ugye a külügyminiszter úr, de az érdekelne bennünket, hogy a parlamenti választásokat hogyan kívánják előkészíteni. Ugye május 26-án, 27-én kerül az elnökválasztása, de utána mi lesz a parlamenti választások? Gomes kolléga asszony kapja meg a szót. Miniszter úr, ahogyan a, a tagom is a, a kollégánk elmondta, ugye már általános iskában tanulhatunk de Egyiptom nagyságáról, és hát nem csak a történelme fantasztikus, hanem a muszlim világ tekintetében is egy nagyon befolyásos országról beszélünk, és tulajdonképpen szomszédunkról beszélünk. Van egy kis tó, a földközi tenger, amely elválaszt bennünket, de azon túl mondhatni szomszédunk. Ami most az országban történik, az számunkra is nagyon fontos. Két forradalmat említett az elmúlt három évben. Igen, valamennyien egyetértünk azzal, hogy ezek fontos események voltak, mi is nagy érdeklődéssel és szolidaritással követtük az egyiptomi polgárok harcát a Tahrir téren. De azt is láthattuk, hogy, hogy egy mondhatni, egy pucsba torkollott ez a folyamat. Mario David is említette ezt, évekkel ezelőtt számunk is, nálunk is pucsra került sor, nagy támogatottsága de az a kérdés, hogy Egyiptomban ez a pucs, ez hova vezet? Ezt is ugye támogatja a társadalom, de ez most több demokráciához fog vezetni, vagy pedig visszalépés jelent a demokratizáció szempontjából. És azt sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondanom, de mi, amit mi most látunk, az a, azt mutatja, hogy valószínűleg visszafelé fordulunk a demokrácia útján, és most nem csak a, az 529 felháborító halálbüntetésről beszélök, amelyek ugye nemrégiben kerültek kiszabásra, és nem tisztességes eljárás során születtek ezek az ítéletek. E, és az új alkotmány is tulajdonképpen ugye a katonaságnak ad előjogokat a polgári lakossággal szemben, úgy e, a védelmi minisztert is a hadsereg e, jelöli ki a, a költségvetési források is korlátlanok, a katonaság a hadsereg tekintetében katonai bíróságok elé lehet állítani e, polgári személyeket is és hát itt a hatalmi ágak szétválasztása nem történik meg, ugye az elnök, a parlament számos tagját maga jelölheti ki, és ugyanakkor, amint hallhattuk is, eközben az egyiptomi társadalom nagy része, szeressük vagy ne szeressük ezt, mindegy, üldözhetésnek van kitéve, tehát akár szeretjük, kedvélyük, támogatjuk a mozgalmentes feleséget, akár nem, ők most üldöztetésnek, eh, pereknek vannak kitéve, és hogyha kizárnak, kirekesztenek egy társadalmi csoportot, illetve illegalitásba szorítanak ki egy ilyen szervezetet, akkor ez még több problémához fog vezetni, és ez nem lehet eh, receptje az előrelépésnek. Ez nem demokratikus e- eljárás akkor is, ha ők sem demokratikusan jártak el. Aztán a sinai félsziget helyzetéről is szólnék, ez komoly aggodalomra ad okat számunkra. Itt ugye a beduin eh, populáció, beduin eh, lakosságot kirekezték. Itt nyilvánvalóan Izrael felelőssége és egyértelmű, de nem tűnik úgy, hogy bármi is javulna e tekintetben. Aztán a média helyzet, az Al Jazeera újságírói, a bloggerek, egyiptomi újságírók is börtönbe került. De hát ez, ez, ez számomra nem azt mutatja, mert elnézést kell külügyminiszter úr, hogy, hogy itt a, a, hogy a második forradalom, amit én inkább pucsnak neveznek, a demokráciát erősíteni. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ez a helyzet. Mivel ön itt van most körünkben az EU-Afrika csúcs találkozón, szeretne ugyanis részt venni, ezért ki, arra kérném, hogy, hogy hát láthatóan a déli fronton komoly bonyodalmak, e, Etiópia, Szudán tekintetben komoly problémák e, vannak kialakulóban a Nílus mentén a kérdezném, hogy e tekintetben mit kívánnak tenni, hiszen ez komolyan destabilizálhatja a régiót, nem csak Egyiptomot, hanem valóban ezt az egész térséget. Köszönöm. Köszönöm, Fán Bálen úr kapszott. Nagyon köszönöm, elnök úr. És természetesen üdvözlöm Egyiptom külügyminiszterét. Nagyon örülünk, hogy itt van. Megpróbáltam a korábbi és a jelenlegi alkotmányokat is áttanul, tanulmányozni, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi az a demokrácia felé utat nyit, de a demokráciának persze gyökeret is kell vernie, és az hosszú folyamat. Úgy gondolom, hogy megérdemlik a támogatást, de szeretnék visszatérni arra is, amit Gomes asszony mondott, és Szalafranka úr is, hogy a tömeges halálbüntetés nem működhet az én országomban és az EU-s országokban a halálbüntetést eltöröltük. Más országok is moratóriumot tettek rá. Az egész stratégiai vitától függetlenül nem mondhatnánk azt, hogy egy moratórium az segítene abban, hogy összehozza az egyiptomiakat, közelítse őket egymáshoz, és nem lehetne így elkerülhető a halálbüntetések alkalmazása? Tenok úr, köszönöm külügyminiszter úr, szíves üdvözlet önnek. Az ECR, a konzervatívok csoportja szerint stratégiai jelentőségű ország Egyiptom, amelynek a stabilitása az önök régiója, az arab világ és az EU számára is fontos. Sokszor óvatosan üdvözöltem az új alkotmányt, amely a kisebbségeket, különösen a kopt keresztény kisebbség érdekeit védi, Londonban jó képviseletük van, találkoztam is velük, de a nőket is védi. A saria azonban sajnos még mindig a jog alapja. Ugyanakkor, ha jól értem, akkor a, re, akkor a vallási alapú pártokat betiltották, és ez nekem ellentmondásnak tűnik. Aztán üdvözlöm az önök jó kapcsolatát a kulcsfontosságú arab országokkal, mint például Szaudarábia, és ahogy Anna mondta, nagyon fontos, hogy az Alkaida által jelentett fenyegetettséget a sínai félszigeten megszüntessék. Az 500 muszlim testvériség tag halálbüntetése ezzel kapcsolatban Egyiptom barátjaként, akik óvatosan támogatják az önök kormányát, szeretném felhívni a figyelmüket a sajtószabadság kérdésére. Volt egy hölgy, akit azzal öm, vádoltak meg, hogy támogatja a terrorizmust még akkor is, hogy amikor a muszlim testvériséggel kapcsolatba kerültem is volt Egyiptomban. Lehet, hogy egy arab csatornán más, hogy állítják be ezeket az eseményeket, a, mondjuk az Al jazeera azt Katár finanszírozza, de az angol verzió, amit láttam, az elég független, és ez a az ember, ez a Sutársen nevezetű újságíró, olyan vádakat vágtak az ő fejéhez, ami az ő munkásságát gyakorlatilag ellehetetlenítette. Úgyhogy most a frakcióm nevében, ahogy William Hay is, a brit külügyminiszter felhívta önöket, kérem, hogy lobbizanak a bíróságoknál, hogy az Al Jazeera angol nyelvű alkalmazata is különösen szú esetében legyenek egy kicsit elnézőbbek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Miniszter úr, öné a szó. Nagyon köszönöm. Számos kérdés érkezett, és nagyon komoly részletek voltak ezekben. Már régen el kellett volna látogatnom önökhöz. és ez megerősíti azt, hogy mennyire fontos, hogy most végre itt vagyok, hiszen világos, hogy érdeklődnek az iránt, ami történik nálunk. Ezeket a kérdéseket őszinte kérdéseknek éreztem, ezért megpróbálok őszintén válaszolni. Először is jegyezzük le azt, hogy még nincs ítélet. Nem született meg az ítélet arról, hogy 519 embert kivégezzenek. Ilyen ítélet még nincs. Ami történt, az az, hogy a bíróság elküldte ezeknek az embereknek a peradatait a muftihoz, hogy a mufti véleményezze ezeket. Az, ő, az, hogy az ő rájuk kimondott halálbüntetést végre kell hajtani, vagy nem. Tehát még nincs kimondva. Mindazonáltal akkor is a muftinak feltéve ezt a kérdést, ez is nagyon komoly. Ezt nem tagadom és nem akarom félrevezetni önöket. Nagyon komoly a helyzet, de az első és fontos pont, hogy kijelentsem, hogy még nincs ítélet. Másodszorban, a mi törvényeink szerint, hogyha valaki nincs jelen a bírósági tárgyaláson, akkor a legsúlyosabb büntetést fogják kiróni rá egészen addig ez érvényes, amíg nem jön be valaki a bíróságra, és nem folytatják le még egyszer az eljárást. 370-en nem voltak ott ebből az 519-ből, Úgyhogy egyáltalán az, hogy a muftihoz elküldték az ő dokumentumaikat, és a mufti arról kinyilvánítja a véleményét, hogyha ezután ezután megszületik a vélemény, megszületik a bíróságnak a döntése, még akkor sem lesz végrehajtható a bűn, halálbüntetés, amíg ezek az emberek meg nem jelennek a bíróság előtt. Tehát igazából akik most konkrétan veszélyben vannak, az 101 néhány ember. A végrehajtási ágazat, vagy ág, hatalmi ág egyik képviselőjeként én most az igazságszolgáltatást nem akarom bírálni. De a kormány és a főügyész is nyilatkozatokat adott ki, amelyekben magyarázzák az eljárást, illetve kifejtik az álláspontjukat a jogállamiságról. És ebben elmagyarázzák, hogy ez még nem ítélet. És még azután is, hogy a mufti választad, azután kell a bíróságnak az ítéletről döntést hoznia. Tehát még ezután is legalább két-három fellebezési lehetőség van az eljárásra vonatkozólag, illetve az ítélet tartalmára vonatkozólag is. És ezek a fellebezési eljárások a jogrendszeren fognak átmenni, ezeket nem a végrehajtási ág fogja befolyásolni. És amikor az összes ilyen felleviteli eljárás befejeződött, akkor fog a végrehajtási ág fejéhez, az elnökhöz eljutni ezeknek az ítéleteknek a sora, aki majd dönt arról, hogy azokat vagy jóvá hagyja, vagy nem. Tehát nagyon-nagyon hosszú még az előttünk álló folyamat, nagyon sok jogi szintet kell végigjárni, amíg egyáltalán közel jutunk a végrehajtási ághoz. Tehát ezt muszáj volt tisztáznom, hogy megértsék, hogy miről is van szó. Persze, hogy komoly ez az eset, de ne ugorjunk rögtön olyan hiedelmekre, vagy olyan állításokra, amelyek egyáltalán nem igazak. Tehát még hogyha a bíró úgy dönt, hogy a halálbüntetést ró ezekre a vádlottakra, a vádlottaknak még egy sor lehetősége van arra, hogy fellebezzenek, és hogyha ez még mindig nem elég, akkor még ott van az elnök, aki dönthet arról, hogy a bíróság határozatát megerősíti, vagy megsemmisíti. De ez természetesen a halálbüntetésre vonatkozik, más büntetéseknél nem ez az eljárás. Tehát a halálbüntetés esetében ez az egyiptomi törvény, az egyiptomi törvénynek része, jelen pillanatban a halálbüntetés, amíg ezen nem változtatunk. De nem lep meg egyébként, hogy a számokat látván önök hogy megrémültek. Ezért akartam mindenképp ezt ilyen részletességgel elmagyarázni. Na már most egy másik kérdés, amit felvetettek. Tovább léphetünk-e, hogyha a muszlim testvér, muzulmán testvériség tagjait bíróság előtt bűncselekményekkel vádoljuk. A legtöbbjük, aki itt felszólalt, és talán még másokra is rámutathatnék, azt hiszem, hogy nagyjából rájövök, hogy honnan jönnek, melyik országokból. Egyetlen, az önök országai közül egyetlenben sem voltak olyan ö, csoportok, akik ö, terrorizmust alkalmaztak, és ezért bírósági eljárást folytattuk, folytattak ellenük akár jobb, akár baloldaliakról van szó, hogyha valaki megsérti a törvényt, akkor is immunis, hogyha, mini, hogyha parlamenti képviselő. Nálunk ilyen nincs. Senkit nem véd az immunitás. ha bármi történik, akkor nincs demokrácia, mondhatnák erre, de mi ezt nem gondoljuk így. Egyiptomnak előre kell lépnie, és ebben nyilván az jogállamiság kell, hogy legyen a legfőbb tényező, ami vezérel minket. Mit tehet az EU az érdekünkben? Megpróbálom kicsit felgyorsítani a válaszomat. Azt tehetik, hogy jobb egyiptomiak válásunkat segítik, de ne feltételezzék azt, hogy európaiakká fogunk válni, vagy önök egyiptomiakká fognak válni. Tehát mi nem leszünk egyiptomiak, mi nem leszünk európaiak, önök nem lesznek egyiptomiak. De annak örülök, és nyitott is vagyok, hogy bárki a világon, különösen az európaiak, mert ők ilyen közel vannak, segítsenek nekünk abban, hogy a fő elveknek, a nemzetközi közösség fő elveinek megfeleljünk, mert ennek a közösségnek a részévé szeretnénk válni, és tiszteletbe akarjuk ezeket tartani. De a belpolitikánk, hogyha ezeknek a normáknak megfelel, az a saját belpolitikánk. Úgyhogy ne válogassanak a tekintetben, hogy hogyan akarnak segíteni minket abban, hogy hogyan váljunk konzisztenseké e paraméterek tekintetében, és nem próbálják meg mikromenedzselni az összes jogszabályunkat. Különösen a kapacitásépítés területén tudnak segíteni, és erre szeretném önöket bátorítani is. A kormányintézetek, kormányzati intézmények kapacitásépítésében nagyon sokat tudnának segíteni. Aztán a gazdasági kérdések. Óriásiak a kihívások, ahogy mondtam is, Gyorsan kell a biztonsági helyzetet rendezni, hogy olyan környezetet tudjunk létrehozni, ahol fejlődésnek tud indulni a gazdaság. Mert jelen pillanatban tényleg nagyon nehéz ez a, ezt a célt elérni. A parlamentet legkésőbb a nyár vége előtt szeretnénk megalakítani, és hadd emlékeztessek arra, amit Adi Mansur mondott. Bármelyik egyiptomi, bárki Egyiptomban aki tiszteletben tartja az alkotmányt, és nem erőszakos, nem él erőszakkal, joggal rendelkezik arra, hogy a politikai jövőnkben részt vegyen. Hogyha valaki nem tartja tiszteletben az alkotmányt, vagy erőszakosan viselkedik, azzal diszkvalifikálja magát ebből a játszmából. Még egy dolog. Már kb. 35-37 éve dolgozom a diplomáciában mert ilyen régóta ezt csinálom. Az egyiptomiak ráadásul jó emlékező tehetséggel rendelkeznek. Ez jellemző ránk. Tehát nem akarok belevonódni abba a vitába, hogy ennek a nevezetű hölgynek milyen ö, körülményei voltak illetve, bocsánat, hogy most akkor az első az forradalom volt-e, a második pedig államcsíny. Ebbe a vitába nem akarok bele menni. Különösen a második eset esetében, az elsővel szemben, három napig sem ö, irányított a katonaság, míg az első esetben, amit önök forradalmak, tekintenek, másfél évig katonai kormányzás volt és ezt nem tekintik pucsnak, vagy államcsínek. De most tovább lépünk, az új alkotmány alapján megpróbálunk nyílt társadalmat építeni. És hogyha megnézzük az önök törvényeit a különböző országokban, az önök alkotmányait, ezek mind a saját nemzeti tapasztalataikat tükrözik. Más szóval, azok az országok, ahol nagyon komoly tragédiákat kellett megélni vagy mondjuk terrorizmus problémát jelentett, vagy em, szétválasztották a nemzet különböző részeit, akkor vannak úgynevezett kaveátok arra vonatkozólag, hogy mit szabad, mit nem. Nálunk is van, vannak ilyen kaveátok. Egy olyan társadalom vagyunk, amely majdnem szétesett, és amelyen identitásának egy részét el akarták rabolni. De legyünk itt őszinték és igazságosak. A szabadságjogok tekintetében szerintem sokkal jobb a helyzet, mint a korábbi alkotmányban. Ami pedig a katonaságot illeti, legyünk ismét méltányosak. Ezek a rendelkezések konkrétan azt mondják, hogy csak két választási ciklusra vonatkoznak ezek mert ami múltkor történt, nem akartuk a katonaságot félreállítani. Azt mondtuk ki ezért, hogy a következő két választási ciklusra még ezeket a feltételeket szeretnénk fenntartani, utána pedig ezek megszűnnek. Aztán a parlamenti képviselők kinevezése. A kinevezés pont az ellenkező annak, ahogy önök értelmezik azt. Körülbelül 90% az egyiptomiaknak muszlim, és 10%-uk keresztény. Nagyon régmúltra tekint vissza már a női mozgalmak története is. Önök mint politikusok tudják, hogy hogyan működnek a választások. Nem annyira könnyű ezeket a csoportokat, például a nőket bejutatni a parlamentbe. Lehet, hogy egyenlőek a jogaik, és ők is dolgozhatnak, de nem olyan könnyű bejutniuk a parlamentbe. Ugyanez az Eh, eset a kisebbségek esetében is a jogaik ugyan egyenlőek a többségével, de nem olyan könnyű bejutniuk a parlamentben. Az elnöknek van joga a hagyományok szerint ahhoz, hogy néhány parlamenti képviselőt kinevezzen annak érdekében, hogy az egyensúlyt, ami a társadalomban megmutatkozik, tükrözze a parlament is. Ez a jobb képviselet érdekében történik, hogy nőket és kisebbségeket jutassanak be. Olvassák el a szöveget konkrétan. A civileket nem lehet katonai bíróság elé állítani. Nem lehet. Ne. Csak akkor. Tehát nem lehet katonai bíróság ellen elállítani civileket, csak akkor, hogyha egy katonai létesítményt támadtak meg, vagy a kötelességét teljesítő katonát. Ez sokkal engedékenyebb szabadságjogok tekintetében ez a megfogalmazás, mint az előző alkotmány szövege. Két ö, forradalom közepén vagyunk, nem mondjuk azt, hogy most azonnal sikerült tökéletes alkotmányt alkotnunk. Önök sem mondják szerintem, hogy az önök alkotmányai tökéletesek emberek hozták létre azokat, és mindegyikből ki tudnék választani egy-két olyan részt, amit gyenge pontnak tekinthetünk. A miénk sem tökéletes, de jobb, mint az előző. Nagyon óvatosan igyekszem fogalmazni, és akinek a nemzeti identitása az első, és aki békés és tiszteletben tartja a, ö, az alkotmányt, akkor helye van Egyiptom jövőjében hogyha valaki erőszakot alkalmaz, vagy megsérti az alkotmányt, akkor saját magát kizárja ebből a folyamatból. És hogyha egy kicsit többet olvasnának a múzulmán testvériségről, egyébként önök hozták fel, nem én, akkor megértenék azt, hogy az ő ideológiájuk kizáró jellegű, nem befogadó jellegű. Aki nem a múzulmán testvériség tagja, azt nem fogadják be. Tehát ők egyénenként hogyha az identitásukat teszik előtérbe, ha az egyiptomi identitásuk fontosabb, mint a muzulmán testvériséghez való tartozásuk, akkor helyük van a jövőben. Felsoroljam azokat a szervezeteket, akiket önök terrorista szervezetnek tituláltak a saját országaikban. Ez az embereknek, az egyéni embereknek a jogát nem veszi el, hogyha ők békésen viselkednek viszont a szervezetet elítélhetjük, és ez a törvényben is megmutatkozik. Van más probléma is, amit még évekbe fog telleni megoldani. Meg is kezdtük egy sor projektet, például a sínai félsziget problémáinak a rendezésére. Aztán a sajtóval kapcsolatos problémák. Folyamatban vagyunk, fejlődünk. Meg kell határoznunk azt, hogy mit szabad, mit nem szabad. A nyitottságon belül, de mindig lesznek olyan kérdések, amelyeket nem lehet tenni úgy, hogy közben ezt sajtótevékenységnek álcázzuk, miközben ez nem az. Ez egy alapvető dolog, és a kritikát minden nap is halljuk. Hallom én is a sajtótól, olyan dolgokért is kritizálnak, amelyhez, amelyekhez semmi közöm. De hát itt mindenképpen óvatosnak kell lennünk. De a, a jelölteket, az elnök jelölteket természetesen kritizálják, nem csak őket, hanem akikről a szóbeszéd azt tartja, hogy jelöltek lesznek. Mert itt egy kicsit több időre van szükségünk. Most foglaljuk össze ezt a nagyon bonyolult dolgot. Etiópia, Egyiptom és Szudán. Nagyon jól együttműködtek, de sokkal többet kell együttműködnünk. Etiópiának több fejlődésre van szüksége, Szudánnak több vízre, és nekünk pedig nyugalomra. Tehát, hogyha nem érjük el ezeket a céljainkat, nem tudunk jól együttműködni. Tehát egy win-win helyzetet szeretnénk kialakítani. Ez pedig azt jelenti, hogy új forrásokból új gazdasági fejlődést generálunk. Ez megtehető. Ami nem tehető meg, hogy a Nílus medence országai nem működjenek együtt. És nem tehetnek olyan dolgokat, amelyek befolyásolják a másik országot, tehát például a Nílus vizével. Az egyiptomi vízkészlet 95%-a a Nílusból jön. 85 a kék Nílusból. Mindenképpen hatékonyabban kell a vízzel élnünk, hatékonyabban kell felhasználnunk a vízkincsünket. Négyszer fel a vizet, míg visszakerül a Nílusba. Tehát a 95%-ból lecsökkenthetjük 85 ig ez még mindig óriási. Mindenképpen tárgyalunk el a kollégáinkkal, a szomszédainkkal, hogy megoldást találjunk. Volt egy kérdés a halálbüntetésről, moratóriumról. Ezek a javaslatok mind gyakorlati javaslatok. de mindenképpen először kell egy határozatképes parlament, azt meg meg kell választani. Tehát most abban a folyamatban vagyunk, ami a parlamenti választásokhoz vezet. A halálbüntetés pillanatnyilag a jog része, értem az agályokat, értem a meglepően magas számot, hogy ez sokkolta önöket. A sária, sária alkalmazása az alkotmányban. Na, legyünk nagyon óvatosak tehát nézzük meg, hogy mi a jogrendszerünk alapja. Tehát, hogyha különböző vallásunk van, akkor a jog utal a vallási jellegű büntetésekre is. Volt egy újságíró esete, sajnos nem ismerem jól ezt a konkrét esetet, de ha visszaérek Kajróba, akkor megírom, hogy elküldöm. De nem hallottam erről az újságíró esetéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát, hogyha vannak még tisztázó jellegű kérdések, akkor eljött ennek az ideje. Szalafranka úr. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr. Azon csodálkoztam, hogy illetve azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lenne a választás időpontja. Igen, igen. A júliusban elfogadott útiterv alapján ez július 16-a. Tehát július 16-a 2014-ben. Az a nap, amikor be kell jelentenünk a parlamenti választás napját. Ez az utolsó nap, amikor ezt be kell jelentenünk. Tehát, hogyha júliusban bejelentjük, 16-án bejelentjük az időpontot, nyáron ramadán lesz, nyáron nyaralnak az emberek, általában 6, 7, 2 hónap az idő, ami eltelik a választásokig. Tehát vagy augusztus vége felé, vagy szeptember vége, október eleje lehet a választás időpontja. Tehát október végén a parlament biztos össze fog ülni. Nincsenek meg maga pontos adataim, de július 16-án meg lesz a konkrét dátum. Nagyon szépen köszönöm. Miniszter úr, köszönöm a lehetőséget. Ahogy látja, nagy az érdeklődés a hazája iránt. Tehát reméljük, hogy ha legközelebb találkozunk, a dolgok azért majd itt letisztázódnak. Köszönöm szépen. Well, colleagues, let's... Uh... Kedves kollégák, akkor áttérünk a törökországi újságíró perek témájára. Kérem, kérem, kérem. Elnézést, de itt egy ülés van. Akkor áttérünk a újságírók peréről szóló jelentésre az Európai Parlament adhok delegációja foglalkozott vele. A delegációnak öt tagja van. Jaroszlav Valensa, a bizottság elnöke szeretné megkérni, hogy számoljon be. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés azt a munkát mutatja be, amelyet az elmúlt két évben végeztünk. Az adhok bizottságot az elnökök konferenciája hozta létre, hogy megfigyeljük a törökországi újságíró pereket. Tehát itt elsősorban Ahmed Szik nevét említeném. Még a szakbizottságon korábbi elnöke Albertini úr foglalkozott vele és emlékeznénk az EU-Törökország delegációra is. Tehát 2011-ben kezdjük megfigyelni a törökországi bírósági eljárásokat. A jelentésünk pedig megpróbálta kiértékelni a helyzetet. Az adhok delegáció számos megbeszélést tartott ügyészekkel, ügyvédekkel, sajtócsoportokkal, a civil társadalom képviselőivel és a emberi jogi szervezetekkel, a török kormány és az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyaltunk. Figyelembe kísértük a jogi helyzet alakulását. Beszéltünk a török igazságügyminisztérium dolgozóival, ismét ügyvédekkel, és minden felhasználható adatot összegyűjtöttünk. Részletes információt találnak az anyagban az esetek természetéről, és most én inkább a eredményeinkre koncentrálnánk. Törökországban a börtönben lévő újságírók magas száma aggasztó. Tehát 2013-ban 40 volt, az újságíró szervezetek szerint 2013-ban 59 újságíró volt börtönben, 2014 elején kb. 10, tehát 60 a Nemzetközi Sajtószövetség szerint, és 2014 márciusában eh, hasonlóan magas volt a szám. 50-re csökkent. Ez nagyon jó ahhoz képest, hogy 2012. januárjában több mint száz újságíró volt börtönben. A jelentésben a reformcsomagokra is koncentráltunk, hiszen itt egy harmadik és negyedik reformcsomag is szóba kerül már. És itt megszüntetik az újságírók őrizetbevételének jogalapját. Az ötödik jogi reformcsomag itt megtiltja, hogy öt évig is meghosszabbíthassák a fogvatartás idejét. Az emberi jogi akció, illetve cselekvési tervet az Európai Tanácssal együttműködő készítette el a török igazságügyi minisztérium, és pedig az emberi jogi bírósággal válvetve. A török kormányzatot pedig szeretnék felszólítani, hogy a szólás szabadságról szóló jogszabályokat haladéktalanul fogadják el az európai esetjogon alapulva. Az Európai Parlament aggódik a jelen bírósági tárgyalások miatt és a tárgyalás előtti viszonylag hosszú őrizettel. Ezen kívül aggódunk a cenzúra miatt, amely a médiát és az újságírókat is érinti. Az adhok delegáció megjegyezte, hogy az igazságügyminisztérium fáradozik, és a török bíróságok is fáradoznak azon az európai és nemzetközi szervezetekkel válvetve, hogy közös programokat dolgozzanak ki. Például török bírák képzését az Emberi Jogok Bíróságán. Ez már megindult, és eredményei is vannak. Az adhok bizottság tudatában van annak, hogy az európai és nemzetközi szervek aggódnak a legújabb internet törvény miatt, és a bírói és ügyészi tanácsra vonatkozó jogszabályok miatt. Törökország pozitívan reagált az Európai Bizottság ajánlatára, hogy ennek a törvénynek összeegyeztethetőnek kell lenni az Európai Unió legjobb gyakorlatával. Megismételik az Európai Parlament nyilatkozatát, amelyet 2013-ban fogadtunk el a törökországi haladási jelentéssel kapcsolatban, hogy a média szabadság és pluralizmusa az európai értékek alapvető építő eleme, és a független média alapvető a szabad társadalom és a demokrácia működéséhez. Ezek és más esetek is megmutatták, hogy szükséges a török demokrácia intézményeinek tökéletes működése. Szeretném megköszönni kollégáimnak, Matéra asszonynak, Cashman úrnak és Karim úrnak az együttműködés. Szeretném a titkárságnak is megköszönni munkáját az elmúlt évek során. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. I give... Köszönöm szépen, van ez szónak, most pedig Duff kolléga kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet illeti Valensza urat is a kiváló munkáját. Itt megpró- Tudom, hogy a török kérdésekben elmerülni nagyon nehéz, frusztráló és összetett feladat lehet, éppen ezért nagyra becsülöm ezt az eredményt, amely nagyon egyértelmű, világos és nagyon hasznos dokumentum és összefoglalás, mint számunkra, de a bizottságban, mint mások számára, hogy tovább is figyelmel tudjuk követni ezeket a vizsgálatokat, és hogy újra értékeljük, átgondoljuk a Törökországhoz fűződő viszonyunkat. Úgy gondolja jó példája annak is, hogy az európai parlamenti nyomást és elkötelezettséget hogyan lehet érvényre juttatni Törökországgal szemben, hogyan lehet ezt hatékonyan érvényesíteni. Természetesen tudjuk azt, hogy, hogy Törökországban az újságíró munkáját, az újságokat olvasók nem olyan számosak, nem olyan nagy az olvasószám, ugyanakkor a szociális média nagyon erősen jelen van, Twitter és a Facebook tagsága igencsak komoly, nagyon nagy a lefedettsége tekintetben Törökországban, és nem is meglepő az, hogy a választási kampány során a kormány ezzel a témával is foglalkozik, és megpróbálta korlátozni a hozzáférést a Twitterhez és a Facebookhoz. És attól tartok, hogy, hogy ez nagyon jól demonstrálja az általános hozzáállását a kormánynak a másképpen gondolkodókkal, a nonkonformista polgárokkal szemben, illetve egyáltalán a bírálatokkal szemben. Itt, itt nem csak arról van szó, hogy újságírókat vetettek börtönbe, ahogyan Valesz úr is elmondta, itt az öncenzúra mértékének a növekedése is agasztó. Tehát az újságírók magukat korlátozzák, mert talán nem is félelemből, de talán mégiscsak nyugtalanok a rájuk gyakorolt nyomás miatt, és ezért öncenzúrát gyakorolnak a kormány és az uralkodó párt eh, nyomása miatt. Itt arra is eh, szó van, hogy, ez az újs, olyan újságok, amelyek, amelyek egykor függetlenek tartották magukat, vagy függetlenek is voltak azokat, olyan erők vették át, amelyek igencsak kormány közeliek, például a Szaba, és egy jó példa erre. És én ezt teljes mértékben, én egy mértékben sajnálatosnak tartom. Érdekelne, tudnál valamit mondani számunkra a média koncentrációról? úgy véli el, hogy, hogy bátorítanunk kellene bátorítunk kellene a jogszabályváltozásokat ezen a területen, amelyek a média koncentrációt szabályoznák, illetve a sajtóorgánumok tulajdonlásának a koncentrációját e, esetleg korlátozná. A saját országainkban is, a tagállamokban már vannak tapasztalataink ezen a téren, és, és hát ezeket valóban jó szíven megoszthatnánk Törökországgal. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, de a most pedig Michael Cashman kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést kérek, amiért korábban nem értem ide a, a pán-európai, pán-európai vegyes bizottságban tevékenykedtem. Egyúttal hát aggodalmaiban osztozom én is. Nem voltam itt, amikor Valesza úr beszámolt a jelentésről, de a delegáció tagjaként osztom az abban álló állításokat, de azért el kell mondanom, hogy én nem vagyok boldog azzal a dokumentummal, ami végső soron született. Itt, itt sok probléma esetében nem ajánljuk, nem voltak ajánlásaink, és például az államügyőrség bizonyítékaival kapcsolatban ezek nem voltak mindig hozzáférhetőek, ugyanakkor őrizethez, vádemeléshez vezettek, a jogsegély kérdése sem volt mindig megoldott, és ezek alapvető kérdések az igazságügy területén, ahol valóban előrelépésekre van szükség, és konkrét ajánlásokat kellett volna tennünk. Az adhok küldöttség tagjai közül úgy tűnik, hogy csak én vélem ezt így, és én itt valóban elgondolkodtam az, egy kisebbségi jelentést nyújtok be, mert úgy gondolom, hogy itt valóban keresztút előtt áll Törökország, és, és itt valóban ajánlásokat kellene tennünk, és a következő mandátumra ezt az ajánlást is kellene tennünk, hogy, hogy ezzel is foglalkozzon. Nyilvánvalóan ezek a perek nagyon aggasztóak, és Erdogán miniszterelnök úr aki eh, hátradől akkor, akkor akadémikusok, újságírók, katonaság tagjai, őrizetbe veszik, és, és akkor azt mondja, hogy független az igazságszolgáltatás tegyék a dolgát. De mi nem dőlhetünk hátra. Hát amikor a, a kormányának saját tagjait beperelik, vagy vizsgálat indul ellenük, akkor abban a pillanatban lép a miniszterelnök úr és ügyészeket, ügyvédeket meneszt, és hát az igazságügynek igazságosan kellene járni mindenki számára egyforma igazságszolgáltatási eszköz kellene nyújtani, és ez az igazságszolgáltatás nagyon gyenge, és ez a dokumentum is gyenge, nem megfelelően léptünk itt fel Törökországgal szemben. Minden tiszteletem a kollégámnak, és hát barátomnak is nevezhetem Valessa úrral, de úgy gondolom, hogy nem sikerült a szükséges lépéseket megtenni, azaz, hogy valóban az igazságügy felé égő fákját tartsuk és rávilágítsunk a visszaságokra. Az ügyészek bírák kijelölése az igazságügy minisztériumban történik, tehát itt visszafordítjuk az időt, a csatlakozás tárgyalások tekintetében én mindig támogattam Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz, de eleget beszéltem erről. Én kisebbségben vagyok az adhok küldöttségem belül, Flótra asszony, a, nem véleményezte az én ajánlásomat, amennyire tudom, de legalábbis szeretném a bizottságon belül körbe küldeni az én kisebbségi véleményemet, az én saját ajánlásaimat a jövőre nézve. És hogyha ezt megteszem, akkor ezzel ugyanakkor tiszteletben szeretném tartani a küldöttség többségének véleményét. Itt egy egyszemélyes kisebbre van szó, de hát tudják, hogy én mindig is egy kisebbség tagja volt, tehát eh, lehet, hogy ez egy nagyon egyszerű helyzet, és akkor számomra köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e bárki más hozzászólni? Köszönöm. Akkor Valensza úr, önt kérem meg, hogy zárja le a vitát. Nehéz nem egyet érteni Kásman úrral, hiszen Törökország valóban fontos válaszúthoz érkezett. A következő hetekben, hónapokban, években milyen úton fog járni, azt most kell eldöntenie. De csak eddig a pontig tudok egyet érteni vele. Mert az ő figyeléseit belevettük a szövegbe. És a bírák és ügyészek legfelsőbb tanácsa létszáma csökkent, erre kitérünk a szövegben. Tehát megpróbáljuk az aggájait is figyelembe venni, de ugyanakkor egy dolog nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez az adhok delegációnk zárójelentése, de nem az utolsó szó a, a tekintetben, hogy az Európai Parlament mit mond erről az ügyről. A következő mandátum alatt is folytatni fogjuk a munkát, vagy fogja a következő parlament, folytatjuk a folyamatok megítélését és a munkánkat. De eddig, eddig a pontig szerettük volna elismerni az eredményeket, és kommentálni azt, ami eddig zajlott. A média tulajdonlása kapcsolatban, amit Dafur mondott, a tulajdonosok nagy, óriási nagy cégcsoportok, amelyek mindig a kormány kötött szerződésektől függenek. Tehát, hogyha jó szerződést húsos cupákat akarnak kapni a kormánytól, akkor muszáj valamilyen tekintetben figyelemben venniük a kormány véleményét. Hogyan tudunk megoldást találni? Hát nem lesz könnyű. De itt is felhívjuk a figyelmet a problémára, és reméljük azt, hogy a közeljövőben valamilyen megoldást tudnak erre találni. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és azt, hogy részt vettek a munkában. Elnök, köszönöm szépen! Ezzel, ezzel a napirendi ponttal kapcsolatos vitánkat lezárom. Egyéb kérdések alatt nincs megosztani való önökkel. A következő ülése, ülésre április 14-én fog sor kerülni. Ezzel az ülést berekeztem.